szólal fel senki, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig Kienge asszony kap szót. Kollégi Moraes. Chairman, um... Elnök úr, a 11.02-es szabály, házszabály alapján szólalok föl, mi szerint, hogy a kölcsönös tisztelet kell, hogy szabályozza a tagok, a képviselők egymás iránti viselkedését. Janesz Korvaniké az előző vitában olyan nyelvezetet használt, amely súlyosan elfogadhatatlan. Itt az ülésteremben rasszista volt, és antiszemita hangokat ütött meg. Úgy gondolom, és sok képviselő jelezte számunkra, hogy meg kell akadályozni, hogy ez a mandátum így vegye kezdetét, és kérem, hogy valamilyen intézkedést foganatosítsanak a parlament szolgálatai. Cecil Kiengem, aki mellettem ül, egyetért velem, és még hozzá szeretne valamit tenni mindehez. Frau Kollegin Kienge. Sí, Eh, Köszönöm szépen a Korvin képviselő felszólalása súlyos kijelentéseket tartalmazott. A kijelentései e, ülésterem és a parlament méltóságát sértik, valamint sértik az Európai Unió szellemét. A 11-es cikk kettes bekezdése alapján felszólítom a, a szolgálatokat, hogy tegyenek intézkedéseket. Nem csak engem sértett a felszólalásával, hanem mindenki, akik megosztják az egyenlőség és minden ember méltóságának értékét. Kérem tehát ezért, hogy szankciókat vessenek ki az ilyen intézkedés ellen. Az itt elhangzott szavak példátlan botrányt jelentenek, és éppen ezért síkre kell szállni mindenfajta diszkrimináció és rasszizmus ellen. Köszönöm szépen, Kienge asszony, tájékoztattuk az elnöket erről, most pedig a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek az uniós költségvetés kifezetési helyzetem a fennálló uniós költség kötelezettségvállalása korábban nem tapasztalt mértéke miatt. További ügyrendi javaslatot nem tudok fogadni, sajnálom. Eine Frage. Kérdés? Hát kérdést ezt meghallgatunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a két felszólalást ezzel kapcsolatban nincs is mondanom, csupán azt, hogy teljesen egyetértek ezzel, de ugyanakkor kérni szeretném, hogy ne maradjunk ennyiben, és ne mondja azt, hogy tájékoztatták önt, hanem tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen reakció várható a tisztelt ház szolgálatai részéről. Kollégi Kedves kolléga úr, ismeri, ön nem új itt a házban, ismeri az eljárást, az elnököt tájékoztattuk, és az elnök feladata, hogy következtetéseket vonjon le, és esetleg szankciókat szabjon ki. Ezért mondtam ezt így.